Colleagues, may I ask you? Kedves kollégák, megkérek mindenkit, hogy válja el a helyét, és megkezdjük a munkát. Please, colleagues, we... Kollégák, megkezdjük a munkát. Please. Colleagues. We need to start this first joint. Tehát megkezdjük az első közös munkát a, az ECON és a Költségvetési Bizottságok ülését, amelyet közösen tartunk, az Európai Stratégiai Befektetési Alap témáját fogjuk megvitatni. Ez egy nagyon fontos pillanat ennek a parlamentnek az életében a mostani jogalkotási ciklus történetében és a szakbizottságaink számára is. Ugyanis a parlament azt kérte a bizottságtól, hogy a befektetések hiányával foglalkozzon, ezzel a szakadékkal, szakadékkal hiszen az európai gazdaságnak ez az egyik legnagyobb problémája, és ennek a rendeletnek a bemutatását üdvözöltük, illetve azt a tényt is, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a programja középpontjába állítja ezt a tervet, és hogy a közösségi módszert alkalmazza, tehát a szokásos eljárást alkalmazzuk az Európai Stratégiai Beruházási Alap esetében, és megtesszük a tőlünk telhető legjobbat, annak érdekében, hogy minél előbb életbe léphessen ez a rendelet és így a Juncker terv is a gyakorlatban megkezdhesse a működését, tehát ez a beruházási alap mielőbb támogathassa a gazdaságot, a válságból való kilábalást. Persze a felelősségünkről nem feledkezünk el, a feladatunk az is, hogy működőképes is legyen ez a terv, tehát javítunk rajta, és megpróbáljuk a demokratikus ellenőrzés megfelelő szintjét is garantálni hiszen az Európai Befektetési Bankkal köthet a bizottság megállapodást, amely majd aztán létrehoz egy beruházási alapot, és európai költségvetési pénzeket használnak fel. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek is különleges feladata, vagy felelőssége van, hiszen a parlament, az Európai Parlament a költségvetési hatóságok egyike, az Európai Unión belül. Ugye tudják, hogy az elnökök értekezletén született az a döntés, hogy az ECON és a költségvetési szakbizottságok közös kompetenciája lesz ez a téma. Az ITRE szakbizottság az 54-es cikk értelmében társult bizottság, és az IMCO is, és a többiek pedig az 53 plusz, ahogy mi hívjuk ezt a szabályt, az 53 plusz szabály értelmében szintén részt vehetnek a munkában. Az előadónk már készen is áll, hogy a bevezetőt majd megtartsa, de először a Költségvetési Bizottság elnökének adom meg a szót. Zsúj! Nagyon örülök annak, hogy itt az ECON és a Budget szakbizottságok együtt üléseznek, a TRAN és az ITRE szakbizottságokat is, és még más szakbizottságokat is be tudunk vonni ebbe a közös munkába. Így most lehetőségünk nyílik arra is, hogy rámutassunk arra, hogy az Európai Parlament sosem olyan erős, mint akkor, amikor a, a bizottságok egyetértenek javaslataikban, álláspontjaikban. Szeretnénk arra is rávilágítani, hogy mit is tudunk, hogy hogyan is tudjuk minél hamarabb megvalósítani azokat az ambiciózus terveket, amelyek a bizottságtól érkeznek, és amelyek a beruházásokat kívánják ösztönözni az Európai Unió teljes területén, és még ehhez hozzá járulna a mm, foglalkoztatási ráta tendenciájának megfordulása, illetve a gazdasági növekedés beindulása. Remélem, hogy ez a mai találkozó kölcsönösen gyümölcsöző lesz, és köszönöm szépen Roberto Gualtierinek, hogy meghívott bennünket. Köszönöm. Itt az ideje, hogy megkezdjük. Az ülésünket Udo Bulman kapja meg a szót az Ekontól. Verehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt elnök úr, tisztelt <clears throat> kollégák, tisztelt Fernández kolléga, aki társjelentés tevő, illetve árnyék jelen, tevő, tisztes, tisztelt árnyék tevők a társ bizottságokban. Nagy nap van, nagy nap ez a mai, hiszen most kezdjük el a közös tevékenységünket. <clears throat> Nagyon fontos feladatunk van. Elnök úr nagyon helyesen mondta, mennyire fontos ez a kezdeményezés, amelyet a bizottság tett meg. Az eurózóna még mindig nem érte el a világ gazdasági válság óta azt a szintet, amelyet el kellene érnie a befektetések, szem, beruházások szempontjából, azt, amit az államok illetve a magánbefektetők el kellett volna már érjenek. Ezért itt az ideje, hogy tegyünk valamit. A Juncker kezdeményezést üdvözölni kell a parlament részéről is, azt hiszem, hogy ezt frakciókon átnyúló jelleggel ki tudjuk mondani, és úgy gondolom, hogy az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevők is, akik majd <clears throat> megszólalnak, mindannyian alá fogják húzni, mennyire fontos számunkra, hogy minél hatékonyabban és minél gyorsabban elkezdhessük a munkát. Ez természetesen nem kell, hogy azt jelentse, hogy a képviselőtársaink jogszabályozói, jog, jogalkotói feladatuknak nem tudnak megfelelni a gyorsaság miatt. Nem kell, hogy ellentmondás legyen így, legyen itt. Gyorsan fogunk dolgozni és hatékonyan. A munka során fontos kérdéseket fogunk tisztázni, és minél jobb megoldásokat fogunk találni a javaslat tal kapcsolatban. Hadd mondjam el már is, hogy milyen kérdésekről van szó, amelyekre majd megoldást kell találni. Biztos vagyok benne, hogy Fernández kolléga és a többi árnyék jelentéstevő, illetve társjelentéstevő is meg fog említeni több ilyen kérdést. Természetesen meg vagyunk győződve arról, hogy ez az alap nagyon ennek az alapnak nagyon jó finanszírozásra van szüksége jelenleg még csak két oszlopból tudjuk ezt a finanszírozást megteremteni az Európai Beruházási Bankból, illetve az Európai Unió költségvetéséből. Jobb lenne, hogyha lenne ennél szélesebb alap, de természetesen, és ezt majd a költségvetési és a különbizottsági tagok is ki kell, hogy dolgozzák, meg kell, hogy próbáljuk a, a bizottság által tett javaslatot először is elfogadni, utána pedig megvizsgálni, hogy vannak-e még ehhez alternatívák. Különösen az ITRE és a közlekedési bizottság az, amelyeket be kell, vá, be kell vonni ebbe a munkába. Tudom, hogy a közlekedési bizottság nagyon érdekelt abban, hogy befolyásolni tudja ezt a munkát. A következő téma, amelyről nagyon fontos lesz elgondolkoznunk, az az, hogy tulajdonképpen milyen minőséget rejt magába ez a kezdeményezés. Azok az új alaptermékek, az új alapstratégiája milyen pluszt ad azokhoz a termékekhez, illetve alapokhoz képest, lehetőségekhez képest, amelyek már a múltban is léteztek, amelyeket az EBB már most is alkalmaz. Mi ennek az új beruházási stratégiának a minőségi hozzáadott értéke? Ugye tudjuk, hogy nagyobb kockázatot szeretnénk tudni finanszírozni, és ezek egyelőre, ez egyelőre nehéz feladat. Hát persze, ezt üdvözölnünk kell, és meg kell nézni, hogy a finanszírozás, a nagy kockázatú feladatok finanszírozása itt egy kategóriára fog majd vonatkozni, vagy más mutatók is vannak, hogy, hogy tényleg biztosítani kell azt, hogy ne a szokásos módszerekkel folyjon minden, hanem valóban olyan projekteket válaszanak ki, amelyek magas kockázatú beruházásom. De nagyon fontos, hogy emellett még, tehát a kockázat mérete mellett még megnézzük, hogy vannak-e más feltételek is, amelyeket szembe, eh, amelyeket eh, szempontként használni kell. Például az energiahatékonyság ilyen eh, dolog ez, hogy, hogy az infrastruktúrának a széles sávval el, el, való ellátása. Ezek például olyan befektetés, olyan területek, amelyekbe szeretnénk, hogyha minél többen ruháznának be, és hogyha itt megerősítenénk a KKV-k szerepét annak érdekében, hogy az ő lehetőségük és az ő tevékenységük is minél maximálisabban ki, le, ki legyen használva. Az eszközök, a, amelyek rendelkezésre állnak, és a működési folyamatok, hogy ezek elegendők -e, ezeket is meg kell, ezt is meg kell majd tárgyalni, meg, meg kell majd nézni, hogy le, kellenek-e még ezekhez kiegészítő eszközök, illetve módszerek annak érdekében, hogy elérhessük a céljainkat. Aztán azt is meg kell nézni, hogy az Európai Parlament ebbe az új intézményi struktúrába milyen szerepet tud majd vállalni nagyon fontos, hogy az EBB-vel e szorosan együttműködjünk, de ugye most mi a költségvetési jogalkotók egyikeként kell, hogy pénzt biztosítsuk, a pénzt ehhez a feladathoz, de ugyanakkor azt is szeretnénk, hogyha ellenőrizni tudnánk, hogy ezek a beruházott összegek valóban okosan lettek majd felhasználva és ezért tudnunk kell, hogy hol vannak a projektek, hol, hol jó az együttműködés európai, nemzeti, regionális szinten, és hogy milyen lehetőség van ezzel kapcsolatban az Európai Parlament számára arra, hogy ezt ellenőrizze, nem részletekben, mert az nem a mi dolgunk, de minden esetre figyelemmel szeretnénk kísérni a folyamatokat, mivel ez képviselőkként a felelősségünk. Meg fogjuk próbálni, hogy ebből a szempontból a pozíciónkat minél világosabban kialakítsuk, hogy ne vegyenek el tőlünk jogosultságokat, és ki kell azt is mondani, hogy ha azt mondják, hogy majd évente egyszer kapunk egy jelentést arról, hogy mi történt, azzal nem tudunk megelégedni. Egyszerűen a parlament nem elégedhet meg ilyen, ilyen jellegű szereppel, ennél sokkal aktívabb szerepet kell követelnünk magunknak. Utolsó megjegyzésem törekednünk kell arra, hogy minden jó szándékú, minden ügyes érdekeltet bevonjunk ebbe, de az is feladatunk, hogy a projektek végrehajtása úgy folyjon, hogy ebből egy nagyon jó politikai ö, keverék jöjjön ki, tehát hogy legyenek olyan magánberuházások, amelyek képesek a jövő piacait elképzelni, és a jövőben szükséges infrastruktúrát kialakítani olyan területeken, amelyek, a, amelyeken a közjó ö, dominanciát erősíthetjük, és ezen kívül ö, gondoskodnunk kell arról is, hogy az állami támogatás, az állami finanszírozás is részt vehessen a projektekben azokon a területeken, ahol jelenleg még ö, nem eléggé, nem eléggé erősen finanszírozottak a projektek. Minden esetre a parlament most nagyon fontos szerepet fog játszani a különböző érdekeltek központja vagy moderátoraként fellépve, hogy minden, és ugye itt gondolok az EBB-re, a platformra, a nemzeti bankokra, amelyek a e, regionális és nemzeti piacokat felügyelik, tehát minden érintettet össze kell hozni, és minden érintettet koordinálva kell a legjobb munkát elvégezni. Köszönöm szépen a figyelmet. Uda Pullman. Megköszönöm Uda Pullmannak. Most jön a Költségvetési Bizottság társelőadója Fernández úr. Parancsoljon, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Üdvözlöm a két szakbizottság elnökét, a kollégákat. Oda Bulmannak mondom a legnagyobb köszönetet. Mindketten, tehát természetesen a többi jelentéstevővel együtt bízhatnak bennünk, mert eh, meg fogunk felelni annak a kihívásnak, amelyet ez a feladat jelent. Az állampolgárok bizalmat fektettek belénk. Most nagy lehetőség van a kezünkben, és ez egy olyan lehetőség, amelyet a meglévő rendelkezésekkel együtt kell tekinteni, a többéves pénzügyi keretekkel együtt. Az Európai Unió most új lapot nyit a történetében, és az állampolgárok azt kérték tőlünk, hogy a növekedés támogatására és a foglalkoztatás erősítésére eszközöljük ezeket a befektetéseket. A befektetési terv az abból született, ugye, hogy az Európai Bizottság elnöke kötelezettséget vállalt, ez a kötelezettségvállalás pedig az Európai Parlament kérésére született meg, a parlament több alkalommal adott hangot ennek a kérésének. Tulajdonképpen megszületik a költségvetési garanciája annak, hogy 350 milliárd eurónyi befektetés valósulhasson meg, hogy mozgósíthassunk meglévő erőforrásokat, és a magántőkét bevonhassuk, de természetesen mindez nem megy kihívások nélkül. Az Európai Parlament szembenéz most azzal a kihívással, hogy rövid viszonylag rövid idő áll a rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást érjen el. Én biztos vagyok abban, hogy sikerül majd ezt a megállapodást elérni, annak érdekében, hogy a jogalkotási eljárást időben és sikeresen lezárhassuk, tehát a terveinknek megfelelően mielőbb a rendelkezésre álljon majd ez az alap. Júniusban eh, megvitatja a témát majd a plenáris, és így a kedvezményezettek, a potenciális kedvezményezettek hozzáférhessenek a befektetésekhez. Egyetlen tagállamot sem lehet kizárni a kedvezményezettek köréből, egyelően kell, hogy bánjunk mindenkivel. Ezt szeretném kihangsúlyozni. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a tanácsadó, egyfajta befektetési tanácsadó központ segíti majd a projekteket, Kihívás ez az innováció, a kutatás szempontjából is. Itt most nem csak arról van szó, hogy a befektetések mit támogassanak és célozzanak, arról is garantálni, azt is garantálni kell, hogy a kutatások, amelyek eredményeket hoztak, majd az eredményeket sikeresen átadják a gyakorlatnak, és aztán ezek az eredmények felhasználhatóak legyenek. Nagyon átfogó, nagyon széles körű a célkitűzések listája, fenntartható növekedést, intelligens növekedést eh, és inkluzív növekedést akarunk, megvalósítható befektetést a 2020-as célkitűzések fényében, de lesznek még egyéb hatásai is mindennek. A jogi akadályokat szeretnénk elhárítani az egységes piac további mélyítése elől. És ugyanakkor szeretnénk a 3000 nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknak külön támogatást nyújtani, különösen vonatkozik ez a kis és középvállalkozásokra. Én nagyon örömmel láttam, hogy a tanácson belül igen széles körül a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mennyire sürgős egy ilyen tervet tető alá hozni. Az Európai Parlament természetesen kétség kívül ambiciózusabb és egységesebb is a e tekintetben a tanácsnál, de én bízom abban, hogy a tanács majd a mi jelzésünket veszi, jól értelmezi, és a végén sikerre viszi a projektet. Pullman normál felsorolt több szempontot is, amelyek remélem nem fogják akadályozni azt, hogy a 315 milliárd eurónyi befektetési terv megvalósulhasson hivatkoztak már a befektetési platformokra, amelyek sikeresek lehetnek. Van több különböző típusa a projekteknek, a digitális napirend, az energia, infrastruktúra, és még sorolhatnám, amelyek mind megfelelnek, megfelelhetnek a feltételeknek, és a befektetések célpontjai lehetnek. A strukturális alapok tagállamokat is be lehet vonni a munkába, a helyet, hogy ez az új alap helyettesítené a strukturális alapokat. Az az igazság tehát, hogy egy olyan lehetőség áll most itt előttünk, amelyet nem szalaszthatunk el. Azt hiszem az állampolgárok soha nem értenék meg, hogy hogyan próbálnánk a befektetéseket erősíteni és támogatni, anélkül, hogy a költségvetésből erre megfelelő összegeket biztosítanánk. Persze nyilván a terv az még sok ponton javítható, éppen ez a mi feladatunk, hogy ezen a javaslaton dolgozzunk, és javítsuk. Sok minden múlik majd ezen a terven, és persze azon is, hogy a többi alapot hogyan használják fel, amelyek a többi alapot, amely még létezik. A teljes képet kell természetesen vizsgálni, és így látjuk azt, hogy milyen finanszírozási források állnak rendelkezésre. Nem csak hitelességre, hanem átláthatóságra is szükség van, illetve arra, hogy a folyamatot megfelelően nyomon kövesse az Európai Parlament, és ez mondjuk nem azt jelenti, hogy valaki időnként itt beszámol nekünk arról, hogy most éppen mit is tesznek, vagy mi történik a gyakorlatban. Van sok függőben lévő kérdés is, ugye miért csak hat befektetési bizottság lenne, és egyéb szempontok, amelyekre választ, a válasz még nem született meg, hogyan történik pontosan a projektek előszűrése, és így tovább, és nyilván arról is még dönteni kell, hogy a bizottságok döntését hogyan fogadják el, és így tovább. Tehát nyilvánvaló, hogy nem sikerült még mindenre választ adni, de én abban biztos vagyok, hogy meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat, és hozzáadott értéket tudunk majd teremteni. És a több éves pénzügyi kereteket erősíteni tudjuk, hozzá tudunk járulni ennek a jobb működéséhez. A befektetési terv szempontjából pedig garanciákat tudunk biztosítani. Nyitott még az a kérdés is, hogy mit a célkitűzés. Az ugye nyilvánvaló, hogy pozitív kell, hogy legyen a megtérülés. Hát esetleg olyan költségvetési sorokat is lehetne támogatni, ahol veszteség keletkezett. Ez mondjuk egy olyan megoldás lenne, amelynek a segítségével sikerül elkerülni azt, hogy a több éves pénzügyi keretek által vállalt célkitűzések ne valósuljanak meg a költségvetési hiány miatt. Nincsen nagyon sok időnk, de azért remélhetőleg az állampolgárok elvárásainak meg tudunk majd felelni. Ők a reményüket most a mi kezünkbe adták, bennünk bíznak. Szüksége van Európának erre a növekedésre és az új munkahelyekre, amelyek létrejöhetnek a befektetés segítségével, amely majd a kis és középvállalkozásokat támogatja. Látható, hogy együtt tudunk működni, és biztos vagyok abban, hogy jó megállapodást sikerül elérnünk a rendelkezésre álló időkeretek között. Elnök, köszönöm. Most itt az idő, hogy a árnyék előadók következzenek. Ott már kereszt a néppárti árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés és ez a munka minden korábbi szokást szokással kell, hogy szakítson. Ezek Ezeknek a jelentéseknek a során nem csak a politikai frakciók vonalait kell követnünk, hanem az Európai Parlament közös politikai vonalát kell képviselnünk. Tehát valahol félre kell tenni az összes ideológiai és intézményi ö, ö, szemellenzőt. Ha ezt nem tetszük meg, akkor egyszerűen ö, ö, kis csatározások fogjai leszünk majd, és nem tudunk megfelelni annak a felelősségnek, amely ezzel az alappal kapcsolatos. Ennek az alapnak működnie kell arra, amely egyébként nem működik. Tehát a jelenlegi működő eszközöknél többet kell nyújtania számom, számomra nagyon világos, hogy hogy a különböző projektekkel kapcsolatos döntéseknek teljes mértékben függetleneknek kell lenniük, itt semmiféle politikai befolyásnak nem szabad érvényesülnie, mert ha ez nem valósul meg, akkor egyszerűen nem fog sikerülni az, hogy a magán beruházókon keresztül 350 milliárd euró, illetve több mint 12 millió új munkahelyet teremtődjön. Egyszerűen mindenki arra kell törekedjem, hogy aki ebbe az alapba pénzt tesz, akár magánbefektető, akár, akár állami szereplő, a pénzét utána vissza fogja kapni. Nagyon sokszor hallom itt azt, hogy ez a két dolog nem egyezik meg egymással, hogy itt ellentmondás van, mert hogy a magánberuházások, magánberuházók és a független döntések nem szoktak, nem, nem nagyon tudnak egy lapon említődni, de most egyszerűen az a, az a célunk, hogy észszerűen használjuk fel a saját forrásait ennek az alapnak. Úgy, ebbe az alapba úgy megy majd, megy majd az Európai Unió saját forrásai, független beruházó és független projektértékelők. Ezt tudjuk, most azt kell eldönteni, hogy hogy szeretnénk ezt megszervezni, és hogy hogy mi korlátozás nélkül, de a felelősségünk felvállalása mellett milyen szerepet fogunk tudni vállalni ebben, annak érdekében, hogy mint a polgárok az Európai Parlamentben beküldött képviselői, befolyásolni tudjuk ezt a folyamatot. És hogy hogy tudjuk megszerezni majd ezt a szerepet, ezeket a jogosultságokat. Egy másik fontos terület az az, hogy a, az európai magánbefektetőknek a kockázatait szeretnénk finanszírozni, de ugyanakkor az állami finanszírozást nem akarjuk támogatni? Ugye itt arra kell gondolnunk, hogy mi az, ami fenntartható, mi az, ami az Európai Unió számára ö, ö, többletet jelent. Hát szeretnénk, hogyha a nagyon magas kockázatú projekteket is lehetne, ö, lehetne finanszírozni. Aztán azt is alá kell hoznunk, húznunk, hogy hogy pántlikázás és mindenféle módszerrel korlátozni fogjuk majd, hogy milyen területeken lehet felhasználni ezt az alapot. Ehhez biztos, ezt, biztos, biztos sokan meg fogják kérdőjelezni A <clears throat> tagállamoknak is részt kell ebbe a finanszírozásban venni, csak az a kérdés, hogy milyen platformon fog ez majd megtörténni, és milyen következményei lesznek ennek. és hogy ez majd a növekedés és stabilitási csomagra milyen kihatással lesz. Frakcióm számára és számomra az a kérdés tehát, hogy mennyire relevánsak lesznek a növekedés és a stabilitás szempontjából ezek a projektek, és hogy a, a rugalmasság nem fogja-e majd megakadályozni a nagyon fontos projektek megvalósulását. Hogy a különböző ezek kapcsolat, ezzel kapcsolatos folyamatok nem hatnak-e a fontos infrastruktúrák kialakulása ellen. És itt azt kérem, hogy folytassunk párbeszédet, és a szakbizottságok, frakciák köz, frakciók között minél szélesebb egyetértést alakítsunk ki. Remélem, hogy a kidolgozásnál majd nem az lesz, hogy minden bizottság egy külön jelentést fog írni, és mindig saját jelentését saját ülésén fogja megtárgyalni saját körben, hanem hogy pontokról, pontról pontra nézzük meg, hogy <clears throat> melyik bizottság melyik területért lesz külön felelős, de utána közösen, közösen folytassuk a munkát. Ahogy így elnézem, már úgy tűnik, hogy már is nagyobb reményeink lehetnek, mint gondoltuk, hiszen az Európai Unió költségvetéséből és magán hozzájárulásból hajlandók, hajlandó lesz a bank ahhoz, hogy ezt összehozza, és ennek segítségével megfelelő összegeket teremtsen meg. Köszönöm a figyelmet. Parliament Unite. Köszönöm szépen. Legyünk egységesek itt a parlament részéről, és ezért is lesz egy egységes jelentés és a két szakbizottság közösen fogja tárgyalni ezt a jelentést. Jó sokan vagyunk, úgyhogy ez azt is jelenti, hogy egy kicsit önmérsékletet kell gyakorolnunk a felszólalási idővel kapcsolatban. Három percet adok mindenkinek. A következő felszólaló az SND árnyékjelentést nevő nevében Isabel mais... Euh, Köszönöm szépen, kedves elnök urak! Természetesen Örülünk az Európai Bizottság javaslatának, de azért még nagyon sok kérdőjel marad bennünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is fog ez alakulni, és meg kell oldani ezeket az aggályokat. Ami a büdzsét illeti, Sajnos kedves kolléganőm nem tudott ma eljönni. Tehát költségvetési szempontból az Európai Unióban nincsenek természetesen ellenvetések azzal kapcsolatban, hogy az uniós költségvetés vegyen részt a beruházási alapban. Ez már csak azért is lenne jó, mert így többet tudunk hozzátenni a döntési eljáráshoz is. Aztán itt van a Horizon 2020, valamint a Connecting Europe Facilities. Ezek nem biztos, hogy jó választások, mert már meglévő projektek esetében ezek nem lesznek fájdalommentesek, ami pedig az alap tőkét illeti, ez 21 milliárd, ez nem az Európai Beruházási Bank részéről jön, Örülünk annak, hogy ez az alaptőke ö, Ez azonban szerintünk nem lesz elég. Természetesen további kérdőjelek maradnak bennünk a tanács döntéseivel kapcsolatban, és felmerül bennünk az is, hogy nem kellene-e az alaptőkével kapcsolatban valamit tenni, hogy ez magasabb legyen ez az összeg, mert hatalmas multiplikátor hatása lehet. Ezen felül pedig, noha egyetértek az elhangzottakkal, azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok nem lehetnek, nem jelenthetnek akadályt a legfontosabb, legjobb, leghatékonyabb projektek megvalósításával kapcsolatban, de azért mégis oda kell figyelni arra, hogy a tagállamok és a projektek is az igények tekintetében, vagy figyelembevételével legyenek kiválasztva. Aztán itt van az összehasonlít, összeegyeztethetőség kérdése, kérdése, az ötös cikk, valamint a mechanizmus, a most javasolt mechanizmus összeegyeztethetősége között. Itt ugye nagyok a kockázatok, új a kockázatprofil, figyelembe vesszük az energiatranzíciót, a foglalkoztatást, a KKV-kat, és felmerül bennünk az a kérdés is, hogy az oktatás vagy képzés kérdésében ezek a beruházási orientációk mennyire összeegyeztethetők azzal a multiplikátor hatással, amely rendkívül fontos, mint ahogy már említettem. És végül Felmerül bennünk a hatékonyság kérdése is. Itt nagyon óvatosan kell gondolkodni, mert itt a már meglévő alapokkal az egymás kiegyen, kiegészíthetőségére is oda kell figyelni, de Udo Bulman és mások is utaltak már más aggályakra, a gazdaság, makrogazdasági célokra, tehát fontos azt látni, hogy a helyi vagy nemzeti bankokat, beruházási bankokat hogyan lehet bevonni ebbe a folyamatba. Köszönöm szépen. Most én veszem át Roberto szerepét. Még legalább 13-an szeretnének hozzászólni. És 19 órakor ki kell mennünk innen, tehát kérem, hogy két percbe próbálják meg összefoglalni a mondani valójukat, mert így mindenki kaphat szót. Sander Lunds következik. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja. Uh, misschien uh, we, zullen, we zullen wat tijd winnen. Ik spreek in het Nederlands. We zullen wat... Köszönöm. Uh, hollandul fogok beszélni, amivel lehet, hogy egy kicsit uh, időt uh, is uh, nyerünk. Uh, az ECR kollega fog majd a frakció nevében beszélni. Dél-Ázsiában jár a, dél van misszión, aki helyett én most beszélek. Tehát elolvastuk azt az anyagot, amit, amit köröztettek, illetve a tanácsi dokumentumok egy részét is. Én néhány dologra szeretnék koncentrálni. Az első az, hogy annak kell tudatában lennünk, hogy a megoldás az nem arról szól, hogy ebben a motorban, ami nem mozog elég gyorsan, még több pénzt fecskendezünk, Eh, a tagállamoknak kell strukturális reformokat eh, végrehajtaniuk annak érdekében, hogy a versenyképesség növekedjen és munkahelyek teremtődjenek. Másik dolog, eh, milyen költségvetést, milyen forrásokat használjunk ebbe az alapba. Itt az van, hogy meg kell vizsgálni, eh, hogy eh, ezekben az ágazatokban eh, milyen pénzeket használtunk fel eddig, illetve az európai forrásokon kívül milyen más források állnak még rendelkezésre. Az európai pénzeket meg kell próbálni hatékonyan felhasználni, de meg kell vizsgálni azt is, hogy legalább ugyanilyen hatékonyan tudunk-e felhasználni külső, tehát az Európai Uniós költségvetésen kívüli forrásokat, ahol eddig nem igen jött ki a 15-ös multiplikátor hatás. E, a, a, azt is el kell dönteni, hogy ez most egy e, végleges eszköz, vagy csak egy átmeneti eszköz. Nyilván az átmeneti eszközöknek vannak e, sajátságai, külön intézkedésekre van szükség, amelyek a hatékonyságot biztosítják, és ezeknek az alapoknak az ilyen jellegű szabályozása szükséges. A projekt kiválasztás objektív kell, hogy legyen. Egy dolgot tennék ehhez hozzá, a tanácsban is kimondták, hogy a pénzt nyújtó országoknak is beleszólást kell engedni a projektek kiválasztásába. Azzal fejezném be, hogy Kamal úr arra figyelmeztet, hogy azt eh, nem lehet elfogadni, hogy a nyereség az a magánszférában keletkezzen, míg a veszteséget az adófizetők állják. Köszönöm. Köszönöm, elnök eh, úr. A kollega tehát eh, Dél-Ázsiában jár, Kemal kollega éppen ezért nem lehet itt. Ramon Tremosa i Balcells. Ramon Tremosa i Balcells következik. Köszönöm, elnök úr. Uh, just one minute. To... Csak egy percre van szükségem. Eh, jó szívvel fogadtam Juncker elnök javaslatát, amely arról szól, hogy további 300 milliárdot ruházunk be az európai gazdaságban Biztos vagyok abban, hogyha ezt jól végrehajtják, akkor az eh, növeli a gazdasági növekedést, gyorsítja a gazdasági növekedést. Ha pedig arra is eh, odafigyelünk, hogy eh, különösen tél európában az elmúlt öt évben olyan költségvetési költségvetési megszorítások voltak, amelyek leginkább a beruházásokat érintették, és nem például a katonai kiadásokat, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy ez a pénz jobban legyen elköltve, mert lehet filozófiai vitát tartani arról, hogy a közkiadások jó vagy rossz dolgok, a dolog úgyis ott fog eldőlni, hogy mire költik ezeket a pénzeket. Tehát ebben az értelemben számomra a projekt kiválasztás az alfája és az omegája itt mindennek. Nem lehet olyan vonatokba eh, fektetnünk pénzeket, akiket, amelyeket senki nem használ, vagy olyan repülőterekbe fektetni a pénzt, amely, ahonnan senki nem akar utazni. Eh, tehát, eh, és ez az utolsó megjegyzésem, prioritást kell adnunk olyan projekteknek, a, a TEN-TÉN és a TEN-ÉN belül, amelyeket az elmúlt öt évben dolgoztunk ki. Ugyanis az előző ciklusban, a TRAN szakbizottságban késhegyig menő, késhegyre menő vitákat folytattunk arról, hogy melyek azok a közlekedési projektek, amelyek európai hozzáadott értéket jelentenek. Sikerült azonosítanunk olyan projekteket, amelyek amelyekben meg tudott állapodni a tanács, a parlament és a bizottság, adjunk tehát elsőbséget ezeknek a projekteknek, és ne engedjük meg egyes fővárosoknak, hogy ők mondják ki a döntő szót a közös érdek ellenében is. Köszönöm, Nir Torvalds kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hat dolgot szeretnék elmondani. El kell döntenünk, hogy ez a megoldás ez állandó vagy átmeneti, és eh, erre a legtöbben azt mondják, hogy ez átmeneti megoldás. Eh, erre mi azt mondjuk, hogy eh, vannak olyan átmeneti világo, megoldások a világon, amelyek immár 20, 40 vagy akár 200 éve átmenetiek. Tehát nem, nem tudom, hogy tényleg azt kimondhatjuk-e, hogy ez nem egy állandó jellegű eszköz lesz. Amennyiben állandó jellegű alapról, eszközről van szó, akkor át kell gondolnunk azt is, hogy honnan lesz ebbe az alapba pénz, honnan jön pénz, és ne a legkönnyebb eh, módokra gondoljunk csak. Az alap egyébként felvet érdekes kérdéseket az elköltött pénz hatékonyságával kapcsolatban is, ami a jövőt illeti, és mivel ugye költségvetésről van szó, eh, át kell gondolnunk azt, hogy ezt a pénzt ingyen adjuk, vagy részét legalábbis kölcsönként annak érdekében, hogy a hatékonysága eh, igazolható legyen. Eh, a eh, negyedik dolog az az, hogy elviselhetetlen a könnyűsége az intézményi pénzeknek. Sokat beszéltünk annak idején az MFF-ről, a többéves költségvetési keretről. Nagyon nehéz volt akkor a pénzeket összegerebjézni, és most pedig a tagállamok ezt nagyon könnyű pénznek találják. Ugye amikor nálunk van már ez a pénz, akkor az könnyű pénznek számít a szemükbe, amikor az EU költségvetésbe kéne beadni, akkor nagyon nehezen válnak meg tőle. Tehát a, ezzel is vezet engem az ötödik, meg, ötödik problémához, a saját erőforrások problémája. Meg kell ragadni ezt az alkalmat, hogy megoldjuk azt a problémát. A hatodik dolog pedig állandóan beszélünk a KKV-król, miközben nincsen kapcsolódási pontunk a KKV-k felé, ki kell eh, tehát építenünk a KKV-k felé az interfészt, a kapcsolódási pontokat. Köszönöm, most pedig Bász úr kap szót, Bász Ekut. Ja, danke schön. <clears throat> Ich will noch... Köszönöm szépen. Kann ich... Kann ich sprechen? Beszélhetek? Ja, okay. Ich will nochmal darauf hinweisen. Köszönöm szépen, arra szeretnék utalni, hogy a jelenlegi politikánk fényében és a nagyon szabályozó, szabályokra alapodó, az a, alapuló politikánk fényében meghatároznánk, hogy a nagy frakció, hogy nem, nem, úgy, nem úgy járnánk el, hogy a nagy frakciók megfelelő hozzászólási időt kapnak, a kicsik meg csak két percet. Minden esetre örülök neki, hogy nem ideológiai jellegű vitát fogunk majd tartani, ahogy majd ezt, ahogy már ezt mások is mondták, hiszen a befektetés ö, ö, a, a, a befektetéssel kapcsolatban meg kell említeni a megszorítások politikáját is, hogy ennek van-e értelme, vagy nincsen. Aztán a, azt is meg kell nézni, hogy ugye tudjuk, hogy majdnem minden befektetés megtérül, és és, de, de azt meg kell nézni, hogy az adófizetőknek vajon megérje a magán és az állami befektetés összekapcsolása. Amikor egy épületről van szó, és itt valamit fejleszteni akarok, akkor, akkor persze azt lehet egyedül is, lehet egy másik beruházás, beruházóval együtt is megoldani. Úgy tűnik, hogy most a nagyon alacsony kamatok miatt nem lesz megfelelő megtérülése majd a beruházásoknak, és hogy inkább majd az adófizetőkre fog hárulni a teher és végül is majd a magasabb vagyonadók és a magasabb hitelnyújtási költségek lesznek itt, fognak itt a képbe bejönni, amelyek nem felelnek meg a maastricht követelményeknek sem. Köszönöm, Ernest Marga következik. Just a second. Can I just point to the, to the chair that this was not Bas Eichhout who uh, Nem Bas Eichhout volt uh, az előbb, az én vagyok. Az előbb a GUE beszélt, uh, úgy látom, hogy kicsit Persze mindenben egyetértek Fábióval, de azért szeretném majd a saját nézeteimet is kifejteni. Nem ebben a sorrendben voltak itt a nevek a listámon, éppen ezért adódott ez a hiba. De most akkor... Maragall. Maragall úr kap szót. Eh, gracias, presidentes. Vamos a ver. Köszönöm szépen, elnök urak. A, arról beszélünk, hogy a magán eh, forrásokat az általános érdek megvalósítására fogjuk alkalmazni. Hogy tudjuk tehát a magánpénzeket általános érdekű szolgáltatások megteremtésére fordítani? ezek a pénzek ugyanis csak akkor lesznek elérhetők, hogyha garancia lesz a megtérülésre, illetve a veszteség elnyelésre. Szeretnénk, hogyha az FC spekulatív projektnél nagy, több legyen, de akkor az azt jelenti, hogy a növekedésre arapuló politikát kell alkalmazzuk, nem azt a megszorító politikát, amit eddig. Ugyanis csak ebben az esetben tudja majd minden tagállam a saját képére alakítani ezt az alapot, és csak így tud minden tagállam újra megfelelő növekedést elindítani. A parlamentnek fontos szerepe van mindebben. A ellenőrzésben, a jelentéstételben. Ez rendkívül fontos, rend, szisztematikusan kell dolgoznunk. Az Európai Unió költségvetéséből is folyik be az alapba pénz. Azt nem tudjuk elfogadni, hogy a Horizon 2020-ból is jöjjenek ide pénzek, hogyha be akarjuk tartani a terv alapvető feltételeit, akkor meg kell felelnünk annak a követelménynek, hogy valódi beruházás jön létre elfogadható kockázatú módon, és olyan projekt legyen ez, amely társadalmi értéket képvisel. Nem tartozhat ide olyan garancia, amely túl megy a, a meghatározott követelményeken. A megújuló energiára kell koncentrálnunk a kutatásra, az innovációra, és csak hogyha pozitív körülményeket teremtünk, akkor tudunk megfelelő eredményeket produkálni. Köszönöm szépen, most akkor Bász úr következik. Köszönöm, uram. Nagyon szépen köszönöm. Csak hozzá szeretnék fűzni néhány gondolatot az elhangzottakhoz. A néppárt részéről elhangzott az, hogy nem kellene ideológiai vitába bocsátkoztunk. Persze ezt nagyon szép hallani, már csak azért is, mert tudjuk, hogy az EPP azért eléggé kritikus volt a beruházásokkal kapcsolatban, úgyhogy most már az, hogy azt mondja, hogy ne legyen ideológiai vita, ez mintha azt jelenteni, hogy akkor legyen mégis egy ilyen vita, de hát nézzük meg az ambiciózus program lényegét. Ugyanis itt 700 milliárdról volt szó, 800 milliárdot javasoltunk mi és az SND is. Hogy lehetne mégis ezt ambiciózusabbá tenni ezt a javaslatot, úgyhogy örülök annak, hogy a néppárt akkor ezek szerint ebben a vitában nem akar ideológiai gondolatokat hangoztatni. Hogyha aztán megnézzük közelebbről a programot, a bizottsági javaslatot, akkor azt hiszem, hogy a 15-szörös multiplikátor hatásról azért el kellene gondolkodnunk. Ugyanis itt papíron 350 milliárdról, 315 milliárdról beszéltünk, de, de tulajdonképpen egyenlőre csak 21 milliárdról esett szó, akkor a 15-szörös multiplikátor hatással együtt ez így jön ki elvileg. Nos, hát a kritériumok hogy néznek ki az addicionalitással kapcsolatban, hogyan kívánjuk azt biztosítani, hogy ne az adófizetők fizessék meg a kockázati oldalt, és a Horizon 2020 és a Connecting Europe Facilities, eh, mint eh, fontos jó programok eh, ne veszítsenek. Legyünk persze egységesek, de azért parlamentként biztosítsuk azt is, hogy ez a program tényleg jó legyen, és tényleg legyen eredménye is, és ez a lényege az ideológiamentes vitának. Örülök annak, hogy most az néppárt is ezt támogatja ezek szerint. Merci. Köszönöm. Zani úr következik, aki a Költségvetési Szakbizottságban és a, dolgozik jelentéstevőként, és az EKON részéről is hozzászól. Köszönöm szépen, pont ezért szeretnék egy kicsit többet beszélni. Érdekesek azok a gondolatok, amelyeket a kollégák felvetettek, de azért nem tudom, hogy ezek a fajta kezdeményezések mennyire vezetnek majd sikerre. Szerintem az egyszerűség a kulcs, ezt a struktúrát, tehát ezt a mostani javaslatot olyan módon kellene struktúrálni, hogy több mozgásteret adnánk a tagállamoknak, akik talán hatékonyabban tudnák ezeket az összegeket befektetni. Aztán mi a bizottság részéről, a Költségvetési Szakbizottság részéről? Meg kell, hogy vizsgáljuk a Horizont 2020-ból érkező pénzeket, ugyanis ez prioritást képező program. Az, hogyha tőlünk elveszünk pénzt, az nem hiszem, hogy túl okos döntés lenne nagy problémáink vannak a kifizetésekkel kapcsolatban. Lehet, hogy így most azt kockáztatjuk, hogy még nehezebb helyzetet alakítunk ki, hiszen a bizottság és a tagállamok is már erre rábólintottak és prioritásként nevezték meg. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy a költségvetésben hol találunk olyan összegeket, amelyeket fel lehetne használni, anélkül, hogy ezeket a programokat érintenénk. Van, aki azt mondja, hogy 21 milliárd kevés, garancia szempontjából több forrásra van szükség, és nem elfogadható az, hogy 90%-ban a magántőkére alapozzuk ezt az egész programot, hiszen már évek óta egyszerűen nem fektetnek be a privát befektetők, és a mostani helyzet sem olyan még, mint a válság előtt lett volna. Tehát ez egy olyan pont, amit nagyon, amelyben nagyon is kritikusan kell fogalmaznom. Aztán az átláthatóság a projektek kiválasztásánál, és abban, hogy ki is akar majd részt venni ezekben a projektekben, ki fog majd befektetni, kik azok a magán cégek, amelyek részt vehetnek ebben. A projektbondokra is gondolok. Nagyon sok Mm, kevésé hatékony döntés történt akkor és ott a projektbondok kapcsán, és voltak bizony nagy fiaskók is. Aztán a kormányzás, tehát az egésznek az irányítását sokkal egyszerűbbé kell tenni, ugyanis ez így túlságosan komplikált, bürokratikus, hogyha azt szeretnénk, hogy hatékonyabb legyen, akkor egy kicsikét karcsúsítanunk kell ezt a bürokratikus terheket. Ez már látszott az olasz projektek tekintetében is. És aztán az európai GDP-re gyakorolt hatását a következő három évre nézőleg. Szeretnék, hogyha, szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban komoly tanulmányokat láthatnánk. És végül Zánni úr, ön jelentéstevő a budgetben és a, az ECOM-ban is, ezért adunk neki egy kicsit több időt. Nos, akkor le is zárom. Azt mondom, hogy itt oda kell figyelnünk a reálgazdaságra és a fenntartható fejlődésre kell fókuszálnunk, ezeket tartsuk tehát szem előtt. És a másik legfontosabb gondolat az az, hogy hogyan lehet a befektetésekre vonatkozó akadályokat lebontani, és hogy a magántőke végre újra befektetőképessé váljon az Európai Unióban. Yad Miriada asszony következik. Well, I will endeavor to come in at less than two minutes to make up for my... Kevesebbet fogok beszélni, mint két perc, és akkor így hozzájárulok ahhoz, hogy behozzuk az időt, amit a hosszabban beszélő kollégák miatt veszítettünk el. Az előadóknak azt hiszem mindenképpen muszáj valahogy a kör négyszögesítését megoldani, tévedbevágó kérdésekről van ugyanis szó. Rengeteg ismeretlen van ebben az egyenletben, a demokratikus elszámoltathatóságot hogyan tudjuk biztosítani. Különösképpen a döntéshozatali folyamatban van erre szükség. Hatástanulmányokra is hozzá, szükség van, hozzáférhetőségre és átláthatóságra. Hát hogyan akarjuk az állami szférába irányítani a befektetéseket úgy, hogy valóban a közjó célozzák ezek, és hogyan tudjuk a KKV-kat valóban megvédeni. Hogyan tudjuk a hibákat elkerülni. A kirakós minden darabját a megfelelő helyére kell, hogy kerüljön. Hogyha kapkodunk, akkor nem végezhetünk jó munkát. A Horizont 2020, illetve az Európát összeköttető eszköz, Európát összekötő eszköz is megszenvedheti a hibát, illetve hogy az állampolgárok fogják fizetni a ceket a végén, ha mi hibákat követünk el. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig olyan szakbizottságok előadói következnek, amelyek az 54-es cikk értelmében társult bizottságokból jönnek. Azt hiszem, hogy igen, a következő kollégánk elment a teremből. A TRAN szakbizottság előadója sincs. Itt van? Itt volt, de már nincs itt. Viszont Inés Ajala Szender asszony itt van, úgyhogy át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a hangom miatt, remélem, hogy nem fog elmenni az elkövetkezendő percben a hangom. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy most itt szót kaphattam ezen az együttes szakbizottsági ülésen. A közlekedési szakbizottságban hosszas vitát folytattunk a témáról az összes frakció részvételével, és tulajdonképpen kiderült ebből, hogy mindannyian osztjuk azt az az a kapcsolatos aggályt, hogy több mint három év elteltével született meg egy ilyen döntés. Tehát három évnyi párbeszéd kellett a CIF-fel, a CEF-fel kapcsolatban, és a tender a pályázatok 6 milliárd eurós értékben, ugye a határidő, a kírási határidő nem sokára lejár, a projekt támogatóinak lépni kell, a régióknak lépni kell, és fölmegy a, fölmerül bennünk a kérdés, hogy hogy is van ez a 8 milliárd euróból ból a harmadát mi adjuk, az Európát összekötő eszköz esetében, és minket az az aggály foglalkoztat, hogy hol van itt a hozzáadott érték, milyen hozzáadott értéket teremtünk. A Juncker eszköz, amely infrastruktúrális projekteket támogat, milyen hozzáadott értéket teremt? Vannak itt infrastruktúrális projektek, amelyek különböző támogatásokat kaptak, az Európai Beruházási Bank támogatta ezeket. Úgyhogy Számunkra nem ez volt a különbség, vagy nem ez a különbség, hanem inkább az, hogy a tagállamok nem szívesen fektetnek be anélkül, hogy tudnák, hogy merre is, vagy hova megy konkrétan a pénz. De mondjuk európai hozzáadott értéket teremtő konkrét projektek, amelyek növekedést és munkahelyet teremtenek, és szociális értékük is van, illetve multiplikátor hatásuk, a regionális, illetve ágazati szinten, teljesen mindegy, hogy energiahatékonyságról van szó, vagy közlekedési javításról, zöld, tiszta közlekedésről, vagy vízi utakról, vagy vasutakról, vagy pedig a városi közlekedési csomópontok továbbfejlesztéséről van szó. Ezeket a lehetőségeket nem büntetheti úgymond a stabilitási paktum. Tehát a különbség a között ami most fekszik az asztalunkon, és ami korábban volt, Ugye mi februárról beszélünk, a bizottság szerint júniustól kapnak finanszírozást e- ezek a projektek, tehát tulajdonképpen itt erről van szó, hogy nem, nem büntetünk senkit. Minket foglalkoztatnak az európai hozadott értéket jelentő közlekedési projektek, és szeretnénk azt garantálni, hogy a parlament fontos szerepet játszon az irányítási szinteken. Tehát a projekteket is figyelemmel kell kísérni. Köszönöm szépen. Még négyen akartak hozzászólni. Először is Krisztoforú. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni a bizottság javaslatához ez fontos eh, és hozzájárul az Európai Unió gazdaságának élénkítéséhez. Sajnos az Európai Unió már eh, hosszú évek óta recesszióban van, az unió gazdasága, és ezért lemaradtunk, nem történt meg az a gazdaság élénkítés, amire számítottunk, persze ehhez sok minden hozzájárult, úgyhogy örülünk ennek a projektnek. De azért azt is el kell mondani, hogy ez a 315 milliárd nagyon szép, és sok várakozás kapcsolódik ehhez. Az európai népek azonban igencsak kiábrándultak, mert a növekedés sajnos nem valósult meg. Ma ezért az a feladatunk, hogy ezt a javaslatot valósággal töltsük meg. Mert különben a gazdasági növekedési óriás nem csak, hogy meg kell valósuljon, hanem fenn is kell maradjon, és működőképesség kell, hogy álljon. De ma nem látom, hogy konkrétan ez mitől fog megvalósulni. Mik a gazdaság növekedésének letéteményeséi, hogyan fogjuk csökkenteni a munkanélküliséget. Ez egyelőre csak egy ködös program. Van itt az északi és déleurópai részek között tényleg egy ilyen nagy törésvonal? Egyesek azt mondják, hogy a pénzt oda kell irányítani, ahol már vannak bónuszok, például Ciprus, hazám, egy milliárdos segítségnyújtással az egész memorandumot maga mögött tudhatná. Tehát ezek az összegek vajon mennyire fogják azokat, nem fogják-e azokat erősíteni tovább, akik már amúgy is jól működnek. És aztán egy másik kérdés, mit fogunk tenni a munkanélküliség, a szegénység ellen, a KKV-k bezárása, ami nap mint nap megtörténik, ez ellen mit fogunk tenni, és hogyan fogjuk tudni csökkenteni a különbségeket Észak-Európa és Dél-Európa között. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez a 315 milliárd, ez nem elég ahhoz, hogy a déli és észak-európai részek közötti hatalmas törésvonalakat be tudjuk temetni. Elnök, köszönöm. Ahhoz, hogy megvalósuljanak a célok, ezért strukturális reformokra is szükség lesz. Köszönöm szépen, itt nagyon sokan vagyunk, az Európai Beruházási Terv támogatói között. De azért felmerülnek bennünk kérdések is a Juncker tervvel kapcsolatban, de az biztos, hogy legalább létezik, ez nagy előnye. De még ilyen nem volt eddig, hogy Európai Uniós garanciával magánbefektetésekre ö, alapozzunk egy egész tervet. Persze elképzelhető, hogy működőképes lesz, megérdemli azt, hogy legalább kipróbáljuk, és reméljük, hogy olyan dinamizmusok fognak életre kelni, amelyeket szeretnénk támogatni. De azért jó pár kérdés is felmerül bennünk. Az első a multiplikátor hatásra vonatkozik. Ez azért bennem mindig kérdéses. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ez a multiplikátor hatás tagállami, regionális hatásokkal kiegészüljön, és hogyan tudjuk nyomon követni ezt a beruházási tervet. Volt itt egy kérdés, amiről nem sok szó esett. Arról van szó, hogy igencsak sürgős ez a helyzet. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a gazdaságot felélénkítsük, és hogy munkahelyeket tudjunk teremteni. Nagyon szeretném, hogyha nem újabb administratív tervek lennének ezek, és erre oda kell figyelni, és ez pedig csak a projektek kiválasztásánál látható majd. És aztán utolsó gondolat, nem tudom, hogy az Európai Uniós projekt, hogy, vagy az uniós büdzsé hogyan áldozhatja fel oltárán a kutatásfejlesztést. Köszönöm, elnök úr. Először is Emlékeztetném magunkat arra, hogy miről is van itt lényegében szó. E, a háttere mindennek egy nagy kihívás. Azt gondolom, hogy az Európai Unió kohéziójáról van szó, az a tét. Nem csak a mozdulatlan gazdaság állít minket vizsga elé, hanem geopolitikai kihívásnak is meg kell felelnünk eh, Putyin alakjában, illetve az eurozóna válsága is itt van a nyakunkon. Eh, tehát ennek a, ennek a tervnek a sikere rendkívül fontos. Tulajdonképpen már a közeljövőre nézve is, Európa közeli jövőjére nézve is. A bizottság azt mondja, hogy eh, nincs pénzhiány a beruházásokra, sőt, valójában rengeteg pénz áll rendelkezésre, e, csak e, okosan, e, okos projekteket kell adni. Ez valóban igaz is, tehát van pénz, de a legfontosabb dolog az az, hogy politikailag ne nyúkáljunk ebbe bele, a keretet hozzuk létre, de annál többet ne, preferenciák ne legyenek, tagállamok közti játszmák ne legyenek, hanem az európai gazdasági potenciált kell Ehm, felszabadítanunk. Nem szabad ebbe az ügybe politikát bevinni, mert különben elriasztjuk a befektetőket. Végezetül GUE kollégáknak és Eichholt úrnak címezve, hogy amikor önök is, önök erre gondolnak, hogy ne ideologizáljuk túl ezt a dolgot, vagy egyáltalán ne ideologizáljuk ezt a dolgot, ha önök erre gondolnak, akkor ezzel egyetértek mert akkor valójában ugyanazt mondjuk különböző dialektusban. És ha már a James Carville-t vagy Bill Clinton-t idézték, hogyha ők most itt lennének, akkor akkor továbbra is azt mondanák, hogy továbbra is uh, uh, it's the economy stupid a jelszó. Köszönöm, Muresán úr következik, ő az utolsó. Köszönöm, Kedves eh, kollégák, csak nagyon röviden három dolgot mondanék. Az egyik az EU költségvetésből származó garancia, eh, az EFSR-t, EFSR eh, e programok működését, a Horizont 2020-at, illetve a CEF-et továbbra is biztosítanunk kell. Ugye oda, onnan kerülnek az átcsoportosításra az EFSI felé ezek a pénzek. Mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy az átcsoportosítás, illetve a garancia felhasználás után is ezek a programek tovább működhessenek. E, tehát a finanszírozási eszköz e, és a kockázatkezelő eszköz e, pénzeire, pénzeinek a származására oda kell figyelni. E a másik pedig az, hogy az FC beruházások eh, jövedelmet hozzanak az EU költségvetésbe is. És én itt eh, arra gondolok, hogy a rendeletben eh, le kell írni egyértelműen, hogy hogyan kerülnek vissza a jövőbeni európai költségvetésbe a projektek esetleges hasznai. A harmadik megjegyzésem a projekt kiválasztással kapcsolatos. Itt eh, meg kell találnunk az egyensúlyi állapotot, nem szabad túlszabályozni, ugyanakkor megfelelő működési elveket kell létrehoznunk. Tehát abból a 2000 projektből, amelyeket benyújtottak, nos ezeknek egy komoly része semmilyen eh, gazdasági életképességgel nem rendelkezik, nincs hatástanulmány mellékelve már pedig a gazdasági élet képesség az, ami vonza majd a magánbefektetői szférát. Ahogy ott már Kereszt is mondta, én magam is támogatom, hogy a projektek kiértékelésében nem szabad politikai elemeket bevinnünk, mert különben nem lesznek vonzóak a magánszféra számára. A kritériumok tehát legyenek átláthatóak a projektek kiválasztása során, és kiegyensúlyozott helyzetet kell létrehoznunk az ágazati dimenzió egy részről, és a gazdasági hatás dimenzió között olyan területekre kell tehát a beruházásokat koncentrálnunk, ahol magas a munkanélküliség, mert ez az egyik kimondott célkitűzés. Ne az legyen tehát a kritérium, hogy hány kilométer stráda van már abban a régióban, hanem hogy mi lesz a társadalmi hatása. Tehát egy nagyon megalapozott hatástanulmányi eh, megalapozottságra, aláágyazottságra van szükség. Eh, önök eh, sok új kérdést vetettek fel, ami gyakorlatilag ahhoz a 110 kérdéshez csatlakozik, illetve az lesz hozzáadva, amelyet a bizottságnak továbbítunk. A bizottságtól választ is várunk ezekre. Csütörtökön 14 órától 16 óráig lesz egy olyan ülésünk, ahol a bizottság szakértői válaszolnak az önök kérdéseire. Itt van egyébként a bizottság képviselője, csak úgy, mint a beruházási bank képviselője. E, most pedig megadom a szót a két társ jelentéstevőnknek, akik végighallgatták ezt a e, megbeszélést. Most talán a sorrendet fel fogjuk cserélni, és Fernandes írral fogjuk kezdeni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a vitához, jegyzeteltünk, felírtuk a megjegyzéseket, az elhangzott kérdéseket. Garantálni kell, hogy, is ki kell mondani, hogy a Juncker terv, az a terv, amiről most beszélünk, az EFSI, az ESBA sikeres legyen, E, nem szabad, nem engedhetjük meg, hogy kudarcá váljon. Én azt gondolom, hogy ennek az alapnak a megvalósításával sokat nyerhetünk. E, a, amennyiben megerősítik a 8 milliárd eurót, mint garanciát, amely az Európai Bizottság költség, az Európai Unió költségvetésében e, már szerepel, akkor remélhetünk, remélhetjük azt, hogy a multiplikátor hatás illetve a magánszektor beruházásai eh, hozzáadva az európai pénzekhez, és ezeket a pénzeket felhasználva a megfelelő projektekre eh, növekedni eh, fognak, tehát a rendelkezési pénzek növekedni fognak a 8 milliárdos garancia miatt is a polgárok azt várják tőlünk, hogy a lehető leggyorsabban egy növekedést, munkahelyeket teremtő alapot, programot indítsunk el, amelynek eredményeként Európa szolidárisabb és erősebb is lesz. Így lehet eloszlatni azokat a kétségeket, amik itt is megfogalmazódtak. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság majd válaszolni fog Eh, például arra, hogy honnan gondolják a multiplikátor hatást megvalósítani. Az 1-15-ös arány az már önmagában is problémát jelent, mert vannak olyan más alapok, például a COSME, ahol a multiplikátor hatás 28-as, tehát 1 a 28-hoz. Eh, nagyon technikai kérdésekről van tehát szó, én természetesen megbízok azokban a tanulmányokban, amelyeket elvégeztek, és még akkor is, hogyha az egyes tényleges projekteknél a multiplikátor hatás más volt. Tisztelt elnökök, tisztelt kollégáim, szeretnék emlékeztetni arra, hogy már nagyon régen várja a parlament ezt a javaslatot a bizottságtól a Karasz jelentés, a Tyson jelentésben már felszólítottuk a bizottságot arra, hogy projekt, proaktív szerepet játszon abban, hogy új gazdasági növekedést generálhassunk és új munkahelyeket teremtsünk. Ez most egy olyan helyzet, amelyben ehhez hozzá tudunk járulni együttöntéssel, ez nagyon jó hallottuk, hogy nagyon sokan szeretnének jó terméket kialakítani. Építsük ezt ki, még akkor is, hogyha e, időnként az ideológiai, nem ideológiai vitáról volt szó, hogyha ironizáltunk is, de azt hiszem, hogy a frakciókon átnyúló jelleggel egyszerűen muszáj, hogy valami jó terméket, egy jó tervet tudjunk előállítani, Reméljük, hogy már, a leg, már az elkövetkezendő hetekben el tudjuk kezdeni ezzel kapcsolatban a munkát. Bien, nous allons pouvoir clore cette séance, cette première séance. Akkor ezzel le is zárjuk ezt az első ülést, és most itt pontosítom, hogy a következő találkozónkra eh, március másodikán 15 órától 18 óráig kerül sor, amikor is meghallgatásokat tartunk, majd ezt követően a jelentés tervezett bemutatása március 12-ére van kitűzve Strasbourgban, ugye? Akkor itt most abba hagyjuk. Én a költségvetési bizottság koordinátorait kérném még, hogy maradjanak egy kicsit a terembe. Köszönöm.